25 szakembert szeretnék üdvözölni. Európai kiadótól. Itt vannak most a Kulturális Bizottságban, üdvözlöm őket is. Folytatjuk a jegyzőkönyvek elfogadásával. A július 22-i jegyzőkönyvet, az ülésről készült jegyzőkönyvet megtalálják a dokumentumok között. Van esetleg megjegyzés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy ez nem így van, úgyhogy javaslom, hogy fogadjuk el ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét, hogyha senki nem emel kifogást. A tolmácsolás a következő pont, a következő nyelveken kapunk ma tolmácsolás, francia, német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, lett, lengyel, szlovák, szlovén, bolgár, román és horvát. Webstreaming és közvetíti a mai ülést, erről szeretném Önöket tájékoztatni. A European Encyclopedia konferenciára térünk, vagyis az Európai Enciklopédia konferencia. Melvárde asszony kért szót, hogy informáljon minket az október 11-12-én megrendezendő European Encyclopedia Conference nevű rendezvényről szeretne pár szót szólni. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tizedikén és tizenegyedikén lesz a konferencia Brüsszelben, és nagyon sok tucatnyi szervezet képviselteti magát legalább 16 tagállamból a kutatási szolgálattól is jelen lesznek a nagy norvég enciklopédia szervezi ezt a rendezvényt, és ez lesz az első alkalom, hogy az európai enciklopédiák képviselői, illetve az észak-amerikai enciklopédia képviselői megosztják egymással a tapasztalataikat. Biztos sok kérdés fog felmerülni, és merül fel, hogy miért van szükségünk enciklopédiákra az információ korában, amikor szabadon hozzáférhető rengeteg információ online formában. Én úgy hiszem, és sok szakértő is úgy gondolja, hogy a fake news korában, eh, ahol influencerek és bloggerek is bármit megoszthatnak az interneten, szükségünk van enciklopédiára sokkal inkább, mint korábban, eh, mert ezek eh, igazolt információt tartalmaznak, tehát ez egy biztos és igazolt információforrást jelenthet a szakembereknek és bárkinek. Szeretném azt is hozzátenni, hogy az Európai Parlament kutatási szolgálata egy nagyon jó kutatást tett le az asztalra az online enciklopédiákról, ezt is be fogják mutatni a konferencián. Szeretném azt is kiemelni, hogy a szervezők megkértek arra, hogy szervezek egy kicsit egy fogadást a parlament képviselői számára, úgyhogy szeretném meghívni önöket erre a fogadásra október 9-én. A részleteket majd ki fogom küldeni, és remélem, hogy ott lesznek a fogadáson, és magán az enciklopédia konferencián is. Köszönjük szépen Melvárda asszonynak. Most pedig a nyelvek európai napjához érkezünk. Ez a következő napirendi pont, a nyelvűség védelméről van szó. Biztosan tudják, hogy szeptember 26-án ünnepeljük a nyelvek európai napját. Az utóbbi koordinátori ülésen eldöntöttük, hogy vitát fogunk tartani ebben a bizottságban erről a témáról ezt inspirálta a nyelvek európai éve 2001-ben, mert az Európai Unió ez, ezen év sikere alapján eldöntötte, hogy minden évben, szeptember 26-án megtartja a nyelvek európai napját, ehhez a, az Európa Tanács is támogatást nyújt. Szeretnénk felhívni az embereket arra, hogy mennyire jó egy idegen nyelvet tanulni, és milyen hasznos lehet ez a számukra. És a 2001-es nyilatkozat aktuálisabb, mint valaha. Ez azt mondja, hogy mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kulturális és gazdasági előnyöket élvezze, amelyet a nyelvtudás hozhat számára. Az idegen nyelvek megtanulása nagyobb toleranciát és nagyobb megértést eredményezhet a különböző kulturális és nyelvi háttérrel rendelkező emberek között. Jelenleg a mai vitához meghívtunk két vendéget, Olga Lomovát, aki sinológus a Prágai Károly Egyetemen, illetve Mihály Tajcs velünk van az Európai Bizottságtól. Ők különböző szempontokat fognak bemutatni a nyelviséggel kapcsolatban. Lomova asszony, Tajcs úr, köszönjük, hogy eljöttek. Üdvözlöm Önöket itt a bizottságunkban, és most pedig szeretném átadni 10 percre Lomova asszonynak a szót, aki a kultúra és nyelvek kapcsolatát fogja bemutatni nekünk. Good morning, everybody. Uh... Jó reggelt mindenkinek! Először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy itt lehetek ezen az alkalmon. Mielőtt beszélni fogok a nyelvről és a kultúráról, szeretném elmondani, hogy a Károly Egyetem ünnepli a Nyelvek Európai Napját Prágában. Egy egész napos rendezvényről van szó az egyetem berkein belül. A lehető legtöbb nyelvet próbáljuk bevonni, amelyeket lehet tanulni ezen az egyetemen, vagy más intézetekben Prágában. Megpróbáltam megszámolni, de már elfelejtettem, több mint nyelv, 40 nyelvről van szó. Nem csak európai nyelvek, hanem ázsiai nyelvek is. És az afrikai nyelvek területén vagyunk egy kicsit lemaradva, de próbálunk ö, felzárkózni. Amikor megkérdeztek, hogy beszélnék ezen az alkalmon egy kicsit, akkor azonnal arra gondoltam, hogy hogyan lehet a kultúrát összekötni a nyelvvel. Azért, mert most egy olyan történelmi korszakban élünk, ahol minden nagyon gyors, és mindenki nagyon gyorsan kellene, hogy megtanuljon egy nyelvet. Itt a sebesség a kulcs szó, és sokszor alkalmazkodni ehhez a gyors tempóhoz, az életünk jelenlegi tempójához, azt eredményezi, hogy elfelejtjük azt, hogy hogyan viszonyulnak a nyelvek egymáshoz. Nem csak arról van szó, hogy a nyelvtan tudja valaki, vagy a szókincset. A nyelvtudás azt is jelenti, hogy a kultúrát is ismernünk kell, mert a nyelv elválaszthatatlan a kultúrától. A nyelv kifejezi a kultúrát, de alakítja is azt. Amikor megtanulunk egy idegen nyelvet, vagy beszélünk egy nyelvet, akkor egy teljes világ van a hátunk mögött, ez pedig teljesen eltér attól a világtól, amely például a másik beszélő mögött áll. Régóta tanítok, és fordítással is foglalkozom, beszélek pár nyelvet. A kínai nyelv a szakterületem egyébként. Tapasztalatot szereztem a mindennapi munkám során, és azt látom, hogy a nyelvtanulás tényleg azt jelenti, hogy kultúrát is tanulunk, és más emberé válunk ezáltal. Ha valaki beszél egy nyelvet, és ezt önöknek ö, pontosan tudnia kell, hiszen itt vannak az Európai Parlamentben, tehát a nyelvtudás nem azt jelenti, hogy csak kódokat használunk, hanem emberként is megváltozunk, kulturálisan másak leszünk, és máshogy viselkedünk a különböző nyelvek használata során. Emellett maga a világról alkotott képünk is változik, ahogy egy új nyelvet tanulunk meg. Ez azt jelenti, hogy ha valaki tényleg uralni akar egy nyelvet, akkor élnie kell azt a nyelvet. Empátiával kell viseltetni mások iránt, és ezeken keresztül a tapasztalatokon keresztül, ami a nyelvi ö, empátiát, a kulturális empátiát illeti, elkezdjük jobban megérteni a saját elképzelésünket a világról. Cseh nyelven van egy mondásunk, biztos más nyelveken is létezik ez. Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. És ez abszolút élménye azoknak, akik tényleg több nyelven meg tudnak nyilvánulni. Példát is hoztam, ez pedig a kultúra szó példája. Most látom a diámat, amit készítettem. Azt gondoltam, hogy vegyük alapul a kultúra szót. Megnéztem négy szótárban, hogy mit mond a szótár a kultúráról két angol nyelvűt, egy cseh nyelvűt és egy kínai nyelvű szótárt, és megnéztem a definíciókat, hogy mit mondanak ezek a szótárok a kultúráról. Ez egy nagyon bonyolult fogalom, ezután pedig megpróbáltam példákat hozni a mindennapi használatból, amely ellentmond ezeknek a definícióknak. Hogyha megnézik az Oxford szótárt, ugye ez egy angol nyelvű szótár, akkor azt látják, hogy nagyon gazdag a megfogalmazás. Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a definíció a szociális létezést, a társadalmat, a társadalmi szerkezetet és értékeket helyezi előtérbe, ez hozza létre a kultúrát. És a különböző művészeti ágakat csak mellékesen említi, a társadalmi elem a hangsúlyos. Ha megnézzük a cseh szótárt, amit alapul vettem, akkor meglepő módon hasonló definíciókat találunk. Egyszerűbbek a definíciók, de a kultúra itt is úgy jelenik meg, amely kapcsolódik a művészetekhez, de a, le, a cseh szótárban a tudomány előrébb található. A Merriam-Webster amerikai szótár is megnéztem, nem akarom részletekbe menően elemezni, hogy mit találtam ott, de el kell, hogy mondjam, hogy nem teljesen azonosak a definíciók az Oxford szótárával, tehát ez is azt mutatja, hogy a különböző környezet alapján a definíció is változhat. És akkor ott van a kínai szótár, amely a legegyszerűbb és legrövidebb definíciót tartalmazza. Ez nagyon érdekes, ugyanis a különböző speciális jelentéseket tár elénk, és vannak olyan definíciók, amelyek hiányoznak az európai nyelvek területén. Például a képesség az írásra és az általános tudás, ezt is a kultúrához sorolja a kínai szótár. Amikor nézegettem a szótárakban a definíciókat, akkor meglepett, hogy mennyire különbözőek a definíciók attól, amelyet az általános nyelvben használunk. Nem tudok a, az anyanyelvi angol beszélők nevében beszélni, de a cseh oldalt tudom képviselni. Mikor a cseh emberek kultúráról beszélnek, akkor elsősorban művészetekről, esetleg szórakozásról, szórakoztatásról beszélnek. Amikor fiatal voltam, akkor ez még nem volt a kultúra része, most már az. És a társadalmi öm, elemeket nem is említenék, ha megkérdeznénk a cseh állampolgárokat. Hogyha megnézzük a kínai definíciókat, akkor meglepve tapasztalhatjuk, hogy van egy olyan jelentés, ami a, az ottani tradícióból származik. Ez azt mondja, hogy a kultúra különös, specifikus szokások kifejeződése. Étel, öltözködés, otthon, viselkedés. Ezeket a definíciókban nem feltétlenül találjuk meg. Ez alapján, a példa alapján láthatjuk, hogy a nyelv hogyan alakít bizonyos dolgokat, és a valóságot a nyelven keresztül értelmezzük. Szándék van arra a társadalmainkban, hogy valahogy definiáljuk, vagy leírjuk azt, hogy a szavaink mit akarnak, de lehetséges, hogy a definíciók a szótárakban eltérnek attól, hogy hogyan használjuk ezeket hétköznapi szinten és rámutat arra, hogy mennyire gazdag, mennyire rugalmas a nyelv, és ez a, egyébként a természetes ö, közegében spontán jelentéseket hoz létre egy adott nyelven belül. Ez azt jelenti, hogy a szótárak mindig le vannak maradva egy lépéssel, miközben a nyelv alakul, mert a szótárak korlátozni próbálják a jelentéseket. Összegzésképpen azt szeretném elmondani, hogy ha látjuk azt, hogy mennyire komplex, mennyire sok módon összekapcsolt a nyelv a környezetével, illetve mennyire függ a környezet a nyelvtől, akkor elkezdjük megérteni azt, hogy mennyire szép a világ sokszínűsége, és ez lehetővé teszi azt számunkra, hogy megértsük egymást, hogy mély megértést tanúsítsunk, és eközben pedig lehetővé teszi azt, hogy magunkat is jobban megértsük, és jobban értsük a kultúránk jelentését. Végül ez azt is magával hozza, hogy közösen meg tudjuk védeni a sokszínűséget, univerzális értékek és nézőpontok mentén. Köszönöm szépen a figyelmet, és csehül kellett volna beszélnem. Köszönöm szépen, Mova asszony. Most pedig Tojcs úrnak adok szót a bizottság részéről, hogy tartsa meg prezentációját Nyelvtanulás az EU-ban címmel. Tolcs úr, ön szintén 10 perccel rendelkezik a prezentáció bemutatására. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves Franc. Röviden kiaknezdem az időt, hogy a legfontosabb kihívásokat bemutassam, és aztán a politikai megközelítésünket bevezetésként az Európai ö, ö, Nyelvek Napja a franc mert elmondta, hogy ez micsoda, nézzük meg, hogy mi is történik az országainkban. Ezt az Európai Bizottság honlapján meg lehet nézni, hogy milyen rendezvények vannak az egyes oktatási intézményeknél, vagy akár a bizottság részéről. Több mint száz rendezvény lesz ezen a napon, tehát nagyon sok érdekesség van. Kérem, hogy nézzék meg a bizottság honlapján. Hol is látjuk a kihívásokat? A célunk a két idegen nyelv megtanulása az anyanyelvhez kiegészítésként. Hogyha megnézzük a legutóbbi években, hogy milyen előrehaladást értünk el, akkor ez úgy néz ki, hogy az első idegen nyelv tanulásánál az előrelépés jelentős, ugye a képen lehet látni a 2003-2016 közötti fejleményeket, az UEDC, a mi hálózatunk készítette ezt a statisztikát. Az első nyelvet gyakrabban tanulják, hamarabb kezdik a nyelvtanulást, és a képzés sokkal korábbi szakaszában lép be az idegen nyelv. Tehát az idegen nyelv tanulásával jó az, e, jók az eredmények. A második idegen nyelv esetében már nem olyan rózsás a helyzet, Hogyha megnézik a képeket 2003 és 2016 közötti fejleményeket illetően, nem látunk előrelépést. Azt illetően, hogy hogyan is tanítják a második idegen nyelvet, hogy milyen korán kezdik meg a gyermekek a nyelvtanulást, egyes esetekben csak a 9. évfolyamban kezdik meg a második idegen nyelv tanulását, és egyes ideg, tagállamokban pedig nem kötelező a második idegen nyelv tanulása. Tehát az első idegen nyelvnél jók az előrelépések, a második idegen nyelvnél viszont nem így áll a helyzet. Különös kihívást láthatunk a szakképzés területén. Egyes tagállamokkal vitákat folytattunk hogy ugye a cél az lenne, hogy mindenki esélyt kapjon az idegen nyelv tanulásra, és ez az általános és a szakképzést egyaránt érinti, különösen a szakképzés területén viszont jelentős kihívásokat támaszt ez a követelmény, ennek a végrehajtása. Mely nyelveket tanulnak? Itt láthatjuk ezen a grafikonon, nem meglepő, hogy szinte mindenki angolul tanul, ez tehát a domináns nyelv, amelyet Európa szerte tanulnak, és aztán a további nyelvek, a francia, a német, a spanyol, aztán pedig az orosz és az olasz. Tehát az angol erőteljes dominanciáját tapasztalhatjuk az idegen nyelv tanulásban. Eddig arról beszéltem, hogy mi is a nyelvi kínálat, milyen nyelvórák vannak az oktatásban, a részvétel az egy dolog, de az, hogy valaki tudjon is használni egy nyelvet az oktatás végén, az egy másik dolog. Jobb, hogyha megnézzük pontosabban, hogy mi is a helyzet e tekintetben. Néhány évvel ezelőtt végeztünk egy közvéleménykutatást, teszteltük a nyelvi kompetenciákat a különböző tagállamokban. Most hagyjuk a számokat, amik itt a grafikonon szerepelnek, a kék terület az, akik jó szintet értek el, 15 éveseket teszteltünk egyébként, tehát középiskolásokat, más tagállamokban egy kicsit rosszabb a helyzet, hogyha megnézzük a szürke és sárga részek arányát. Ugye itt elő van irányozva tanrendben egy bizonyos rend az Európa Tanács osztályozása alapján, B1, B2 szintet irányoznak elő például. Ez, tehát itt nagyon különböző nyelvi kompetenciákat tapasztalhatunk. Össze, összefoglalásként hogy is állunk a nyelvtanulással. Az első idegen nyelvet illetően jelentős előrelépéseket értünk el, de facto szinte mindenki angolul tanul jelenleg. A második idegen nyelv tanulása továbbra is nagy problémákat jelent, gyakran nem is végzik ezt, és Ugye itt nem csak a nagy nyelvekről beszélünk, angol, francia, spanyol került itt megnevezésre, de hatalmas a nyelvi sokszínűség ugye Európában, és hogyha komolyan gondolkodunk Európában a nyelvekről, hát akkor nem csak az angolról, a franciáról, spanyolról, olaszról beszélünk, hanem a portugál, a bolgár, a litván is ide tartozik, és az összes többi nyelv. Ezeket is megjelenítettük itt. Nos, a problémák elemzése után mi is a politikai célunk a képzéspolitika területén? Volt egy vita az Informális Szociális Tanács alkalmával Göteborgban két évvel ezelőtt, ahol is az Európai Szociális Kártáról beszéltünk. Az állam és kormányfők, de a parlament is részt vett ezen az eseményen, informális vitát folytattak azt illetően, hogy Európában a képzési rendszert hogyan lehet fejleszteni. Ez az általános cél tehát a képzéspolitikában egy európai képzési térség létrehozása, és a nyelvtanulás itt egy nagyon jelentős szerepet játszik. Az európai képzési térség megpróbálja a mobilitást sztenderdé tenni a diákok számára, tehát aki akarja, aki óhagyja, az Európában mobil lehet, Európán belül tanulás keretében, és az akadályokat le kell bontani, és számos akadály van még, a hiányzó nyelvi készségek is ilyenek. És harmadsorban az európai képzési térség elképzelés az, hogy közösen, szolidárisan dolgozunk együtt a tagállamok között, támogassuk egymást a képzési politikánk továbbfejlesztésében. Tehát itt a kompetencia szintről még döntést kell hozni, viszont nagyon fontos a minőség érdekében végzett együttműködés. Aztán a vita során az Európai Tanács részéről egy speciális célt is felvettek a nyelvtanulást illetően, tehát a két idegen nyelv megtanulását a tanulás nyelvéhez kiegészítésként a tanács, a bizottság egy ajánlást adott, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani. Ez nem egy új cél, már régóta rendelkezünk vele. Persze kérdés az, hogy hogyan lehet ezt jobban elérni. A bizottság, illetve a tanács májusban el is fogadta ezt az ajánlást, amelynek tárgya a nyelvtanulás. Az ajánlás megint csak célokat fogalmaz meg, és ezek végrehajtására is iránymutatást ad, a célok. Elsőként a tanulás nyelve nagyon fontos, hogy azt megfelelően megtanulják a diákok. Ugye itt nem feltétlenül az anyanyelvről van szó, hanem a tanulás nyelvéről, amely minden tanuló számára elsajátítandó megfelelően. Aztán egy további európai nyelvet, amit úgy kell megtanulni, hogy valamit lehessen vele kezdeni. Hogy aztán foglalkoztatási képességek is társuljanak ehhez, itt a tanács nem az Európai Tanács szintre vonatkozó definíciójához akart ragaszkodni, hanem mindenképpen azt tűzte ki, hogy a nyelv használható legyen a további képzéshez, a munkavégzéshez és a többi, és még egy harmadik idegen nyelvre is szükség van, amivel bizonyos kommunikációs készségek társulnak. A harmadik nyelvet illetően nagyon fontosak itt a kis nyelvek Ugye itt egy közös térségünk van, büszkék vagyunk az európai kulturális sokszínűségre, de gyakorlatban ugye látjuk, hogy angol nélkül semmi nem működik. Ez a közlekedés nyelve, nagyon fontos nyelv az angol. Ugyanakkor egy multikulturális térségben érünk Európában, és a tagállamok, hogyha valóban meg akarják egymást ismerni, akkor valóban fontos egy másik nyelv, megtanulás, a szomszédos állam, vagy egy másik ö, ország nyelve, ami érdeklődést vált ki a nyelvtanulóban. Hogyan lehet ezen célokat megvalósítani? Szakértőkkel és a tanácsosokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet egyfajta nyelvérzékeny oktatást végrehajtani az iskolákban, hogyan lehet beilleszteni a nyelvoktatást, és itt nem csupán a nyelvtanárok kérdése merül fel. Itt a mobilitás is fontos szempont, és egy pozitív megközelítés a nyelvi sokszínűség ösztönzését illetően sok városban, hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet kisebb nyelveket validálni. Én például Hamburgban tanultam, és ott az is szerepel a tanrendben, hogy a második idegen nyelv esetében például a bolgárt sem lehet elutasítani az érettséginél. És egy további dolog, ugye tanárok nélkül nem működik mindez, és a tanárok képzése fontos, továbbképzése fontos. Fontos, hogy a tanárok tanulmányai keretében elő készülhessenek mindenre, és külföldön megfelelő időt tölthessenek. Jelenleg még nem ez a helyzet mindenhol. Egészen röviden, tehát ennyit arról, hogy hogyan akarunk előrelépni. És még egy utalás, ugye a források a tanárok részére a School Education Gateway keretében rengeteg különféle tananyag található itt, amihez hozzáférhetnek a tanárok, és persze ott van az Erasmus program is, Önök nagyon sokat foglalkoztak ezzel az elmúlt hónapokban. A nyelvtanulás persze az Erasmus program központi célja is, és a mobilitást ösztönzi. Ez tehát egy nagy cél, ami fontos szerepet játszik az Erasmus programban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tojcs úr, ezt az érdekes prezentációt. És most két percet kap minden képviselő, hogy kérdést tessen fel. Pingpong eljárás keretében fogjuk ezt lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy ha önök kérdést tesznek fel, akkor nevezzék meg, hogy kihez címzik az adott kérdést, hogy a megfelelő személy ezt megválaszolhassa. Persze a, megvan a hozzászók listája, de közben is jelentkezhetnek. Először a koordinátorokat fogom szólítani. Még pedig Sojdrova asszonyjal kezdeném. Öni a szó. Köszönöm. Csehül fogok beszélni. Köszönöm Lomova asszonynak a prezentációt, amely a kultúra és a nyelv összefüggéseire mutatott rá. Nem akarom elvenni az időt a kollégák kérdései elől. Az ön kínai nyelvtanárként szerzett tapasztalatai nagyon érdekesnek tűnnek számomra. Érdekelne, hogy mennyi idő szükséges a kínai megtanulásához, hiszen tudom képzelni, hogy mit is jelenthet a kínait gyorsan megtanulni. Aztán Trojcs úr, nem értek egyet önnel azt illetően, hogy, hogy minden egyes 14-15 éves diáknak a középiskola alsó osztályaiban már második idegen nyelvet kell tanulnia. A csak köztársaságban kötelező ez, és mi is ennek az eredménye. Az az eredmény, hogy az első idegen nyelvet sem ismerik a diákok megfelelően. Szerintem a minőség fontosabb, mint a mennyiség. Jó az, hogy az első idegen nyelv kötelező, aztán, hogyha valaki még idegen nyelveket akar tanulni, akkor persze lehetőséget kell adni neki erre, hogy egy második idegen nyelvet is megtanulhasson de a második idegen nyelvet illetően a kötelező jelleg, mint például a cseh köztársaságban számomra elhibázott elképzelésnek tűnik. Olyan, mintha az EU gyakorol nyomást e tekintetben. És mi is az eredmény? Nem tanulják meg a diákok megfelelően az angolt. Egyes embereknek nincsen megfelelő nyelvi készségük, és hát az angol eléggé bonyolult nyelv, ez a kommunikáció nyelve, és aztán esetleg ezzel párhuzamosan németet is tanulnak, aztán a vége az, hogy se az angolt, se a németet, se a franciát nem tanulják meg. Tehát szerintem egy idegen nyelvet kellene a diákoknak megfelelően elsajátítaniuk, és a második pedig legyen fakultatív. Így tehát, hogyha valaki mondjuk a lakosság fele akar második idegen nyelvet tanulni, remek, és persze fontos a nyelvtanárok minősége is. Én abszolút támogatom például a francia nyelvtanú, nyelvtanítást, de az a fontos, hogy a diákok jól sajátítsák el az adott nyelvet. Köszönöm. Well, for my own experience, very... Nos, ami az én tapasztalatomat illeti, és ehhez kapcsolódik a második, ez kapcsolódik a második megjegyzéshez is, az, az a megélt valósággal való találkozás a nyelvben. Kínai tanítani nem könnyű dolog például, mert a valóság megélése, a kínai valóság megélése itt Európában nagyon bonyolult. De nem akarok ebben most hosszasan belemenni, Nyilván vannak nagyon sürgős politikai kérdések is. Egy megjegyzésem van, nagy anyám alapszintű oktatásban részesült, két nyelvet beszélt, a 19. században végén született, egy kétnyelvű világban élt, ezért két nyelvet beszélt. Eh, én azt gondolom, hogy eh, a nyelvtanuláshoz nyilván mindenkinek más és más a tehetsége, van, aki gyorsabban tud nyelvet tanulni, van, aki lassabban, de hogyha valaki ki van téve ennek a környezetnek, akkor ott ezek az intelligencia, illetve eh, tehetségbeli különbségek elsikadnak. Ebben az értelemben egyenlőek vagyunk, vagy egyformák vagyunk, és a környezetben meg tudjuk tanulni a nyelveket. Ja, Frau Sojdrova hat eine wichtige Frage genannt. asszony fontos kérdést tett fel. Politikailag sem értünk egyet ennek megítélésében. A bizottság szempontjából a tanács is persze elfoglalt egy megfelelő álláspontot. Szerintünk fontos két idegen nyelvet megtanulni. Ennek politikai okai vannak. Az első idegen nyelv manapság az angol, Ugyanakkor Európában akkor lesz nyelvi gazdagság, hogy azt mondjuk, hogy meg akarjuk ismerni a cseh köztársaságot, a szlovák köztársaságot, Portugáliát, az, az angolal sok mindent el tudunk persze érni, de ahogyan Lomova is elmondta, hogyha a kultúrát akarjuk megérteni, akkor tényleg fontos megadni az esélyt arra, hogy, me, hogy további idegen nyelveket tanuljunk meg. Ez a politikai véleményem. Nem értek teljesen egyet azzal, hogy a második idegen nyelv tanulása révén ö, nem lesz megfelelő az első idegen nyelv ö, tanulása, ennek a minősége, ennek a szintje. Én nem feltétlenül így látom ezt, és harmadsorban persze különbséget teszünk a szint között az első idegen nyelv esetében, hogy azon az adott személy tudjon dolgozni, tovább tanulni, a második esetben pedig kommunikációról van szó, tehát van egy különbség a két idegen nyelv között. De hát a parlament dolga, hogy a bizottság oldalán előre lépjen ebben a kérdésben. Elnök, köszönöm. Most Kammerévet asszony kapszult, kedves Petra. Köszönöm szépen. Egyetértek én sem értek egyet teljes mértékben a kollégák felfogásával. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy milyen korán kezdi az illető diák a nyelvtanulást, hiszen tudjuk, hogy a kisgyermekek nagyon gyorsan megtanulnak nyelveket, és azt hiszem, hogy nagyobb súlyt kell helyeznünk arra, hogy minden tagállamban, akár már az óvodában, játékos módon a gyermek életkorának megfelelően megkezdjék a nyelvtanulást, és Brüsszelben pontosan ezt látjuk a sok gyerek esetében, akik kétnyelvű otthonokban nőnek fel, nincs gondjuk a nyelvek közötti különbségtétellel, és azt hiszem, hogy ez egy fontos kulcsa ennek a problémának. Nagy nehézségeket látok ugyanakkor, ugye az európai oktatási térség bevezetését illetően, amit 2020-ig kellene bevezetni, ezzel a tagállamok egyetértenek, ugyanakkor a képzési rendszerek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. És azt is látjuk, hogy sok tagállamban, különösen a nyelvtanulás esetében még egy kicsit fel kellene gyorsítani, hogy ezeket a célokat valóban elérhessük kérdés, hogy a tagállamokat hogyan lehet arra ösztönözni, hogy erősebb kötelezettséget vállaljanak, mert mi nem tudjuk őket törvények által erre kényszeríteni. Ez tehát egy nagy kérdés, ami foglalkoztat engem, és jónak tartom azt az elképzelést, hogy ugye sok a határrégió, és én a német-holland határrégióból származom, és láttam, hogy sok holland teljesen magától értetődő módon beszél németül, ugyanakkor német oldalról ennek a megfelelője az nincsen, tehát nincsenek németek, akik hollandul beszélnének az én régiómban. Tehát nagyobb súlyt kell fektetnünk arra, hogy a második nyelv lehetőség szerint a közvetlen szomszédos állam nyelve legyen, az ottaniakkal élünk együtt. Így a határokon átnyúló együttműködés könnyebb lehet, a portugál és a spanyol esetében ez elég egyszerű, a holland és a német esetében már nehezebb, és a német és a cseh esetében azt hiszem, hogy még nehezebb ez a dolog, de ez egy jó modell lenne, hogy egy kicsit előrébb tudjunk lépni. A nyelv, kulturális identitást is jelent, ezért felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy a kulturális identitást meg akarjuk őrizni, a sokszínűséget meg akarjuk őrizni, ezért nézzük meg a saját honlapunkat, és minden nyelven bocsássuk rendelkezésre a tartalmakat, hiszen a többnyelvűség keretei között élünk, és akkor a bizottság és a saját honlapján ennek érvényt kellene, hogy szerezzen. Wer von Ihnen beide möchte darauf antworten? Beide, bitte möchte ich Sie bitten noch... Ki szeretne válaszolni kettejük közül? Kérem, hogy röviden adjanak választ. Also die zweite Fremdsprache. A második nyelvtanulás attól függ, hogy hol él valaki, ha a szárvidéken euh, él valaki, vagy például a lengyel, cseh, német háromszögben láttam jó példákat, és fontos lesz természetesen az angol is, tehát ezért fontos szerintem a kettő idegen nyelv ismerete, ezért működik ez ilyen jól a német-lengyel-cseh háromszögben. Ön említette Hollandia határvidékét, lehet ez német például Ausztria és Olaszország között, tehát uh, mindig is az adott területnek az érdekei előtérbe kell, hogy kerüljenek. Az Európai Régiók és Városok hetén rendezvényeket szerveztünk, beszéltünk erről, és próbáljuk támogatni a tagállamokat abban, hogy mit tehetnek ezen a területen. Nagyon jó projektek vannak a határmenti területeken, és az olyan városokban, ahol sok nyelv van jelen, ezt a potenciált próbálják kihasználni, mi próbáljuk ezt támogatni, akár az Erasmus programon keresztül, és reméljük, hogy így segíthetjük a döntéseket Prágában vagy bárhol. Csak egy nagyon öm, rövid megjegyzés. Öm, az én tapasztalatom az, hogy 15 vagy 20 évvel ezelőtt a felvételi vizsgákon, amikor valaki mondjuk ázsiai nyelvet akar tanulni, nem csak kínait, akkor azt követeltük meg tőlük, hogy két nyelvet tudjanak, az egyiket magas szinten, a másik nyelvet olyan szinten, hogy olvasni tudjanak és értsék az olvasott szöveget. Mi elhagytuk ezt a követelményt öt évvel ezelőtt, mert a hallgató jelöltek képessége csökken. Nem tudom, hogy a probléma hol rejlik, mert a társadalmunk egyre nyitottabbak, a diákoknak egyre több lehetőségük van, de valahogy mégis kevesebb nyelvet tanulnak meg, nem fektetnek akkora energiát ebbe. Nem tudom az okokat, nincs erre megfelelő politika, én ezt csak saját tapasztalatban mondom, mint felvételiztető egyetemi tanár. Most pedig a következő koordinátort szeretném megkérni. Jambó asszony, öné a szó. Merci. Euh, alors du coup, en tant qu'enseignante, c'est un sujet qui m'intéresse euh, énormément. Köszönöm, engem is euh, rendkívül érint ez a téma. Um, két kérdés össze is függ. Megnéztem a grafikát, illetve az előadásnak az ábráit, és felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan magyarázható a tagállamok közt ez a hatalmas különbség a második kérdés pedig ezt a tanár azt, nőnek teszem fel, hogy van-e valami fajta összefüggés a között, hogy milyen kultúrát képviselnek azok a tanárok, akik a nyelveket tanulják, tanítják, nem kellene-e például a kurzusban kötelezővé tenni, hogy azok, akik nyelvet tanítanak, a tanítás előtt ténylegesen ismerjék meg ezt a kultúrát, amelyet aztán tanítani fognak. Well, just very briefly. Csak nagyon röviden. A kínait iskolában tanultam, akkor, amikor nem volt lehetőségünk Kínába utazni, aztán tolmácsként dolgoztam, és rövid időt töltöttem a munkám során Kínában is, és ennek az élménynek során tudtam igazán jól megtanulni a kínai nyelvet. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlen része ez uh, annak, hogy valaki tényleg értsen egy nyelvet, hogy értse a nyelv komplexitását, és így tudja továbbadni majd azt. De nagyon egyszerű a probléma, ami itt felmerül, hogy lehet elérni azt, hogy az összes tanár az általános iskolától a gimnázium végéig, akik nyelvet tanítanak, eljussanak egy ilyen helyre, hogy meg legyen ez a lehetőség. Ez nem egy egyszerű célkitűzés. Következő faszó asszony. Megkérdezem, hogy ha itt van-e, hogyha nincs, akkor megyünk tovább. Anderson asszony, átadom a szót. Ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank für die, äh, für die Berichte. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen a, a prezentációkat. Én nagyon nagy védelmezője vagyok az idegen nyelvek tanulásának. Azt gondolom, hogy van egy ablak erre, minél fiatalabbak a gyermekek, annál könnyebben tanulnak meg idegen nyelvet. Például az idősebb lányom angol tanult először, ö, otthon már tanítottuk neki az angolt. Ö, Németországban már a harmadiktól kezdve tanítják az angolt. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, de meg kell nézni azt is, hogy minőségileg megfelele ez. Az oktatás megüte egy megfelelő szintet. Hogyha megnézem, hogy mit tanulnak az általános iskolások, akkor azt látom, hogy katasztrofális eredmények vannak, például kiejtés szintjén. A második pont pedig, amit szeretnék hozzátenni az, hogy nincs elég tanár pont az oktatás területén elhanyagolt területről van szó. Amit említettek korábban, amit nagyon jól mondott, hogy a kultúra és a nyelv elengedhetetlenül összefügg, és hogyha két ö, ember különböző háttérből jön, és hogy különböző nyelveken beszélnek ezek az emberek, akkor ö, félreértések keletkeznek, hiszen mindent nem lehet tökéletesen lefordítani. Ö, és akkor egy olyan szituációba kerülhetünk, hogy te mit gondoltál, amikor azt mondtad, én mit gondoltam. Ö, én látom ezt némely egyetemen Európában, ahol ez teljesen kontraproduktív, például az, hogy megkérdezünk valakit, hogy honnan jössz, akkor én ö, szeretnék tudni a kultúrájáról, de ez a microaggression kérdés ö, problémát okoz. Szeretném tudni ö, öntől, illetve megkérdezni öntől, hogy hogy látja ezt a helyzetet, hogy ön szerint nem ö, kontraproduktív ez a um, megnyilvánulás. Tajcsúr. Köszönöm szépen. Jambó asszony kérdezte, hogy hogyan tudjuk kezelni a különbséget a tagállamok között hogyan tudjuk magyarázni ezt. Az oktatási rendszer eltér, ez az egyik dolog, a másik a média, most erről nem szeretnénk beszélni. A tagállamokban, amikor az oktatásról beszélünk, Anderson asszony mondta, hogy a korai kezdés nagyon fontos a nyelvoktatásban. Vannak olyan tagállamok, amelyekben a második idegen nyelvet már csak a kilencedik osztályban kezdik el, és abból már nem lesz semmi a mobilitása Másik szempont, Erasmus-t említette Sajderova asszony. Itt nem csak a diákokról van szó, hanem a tanárok mobilitásáról is. Ez egy fontos elem lenne, hogy külföldre jussanak a nyelvtanárok, és nagyon fontos a jó pedagógia, a megfelelő tanítási módszerek használata. Látjuk még mindig azt a rossz példát, hogy van, ahol csak szókincset tanítanak, és nem változik semmi, pedig a pedagógiát lehetne javítani, hogy milyen eszközökkel tanítják a nyelveket. Az új technológiák is segíthetnének ebben, úgyhogy szerintem a korai kezdés, a mobilitás segíthet, ez egyébként magyarázza a különbségeket, illetve a tanárképzés minősége. fontos, az amerikai példát nem ismerem, köszönöm. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Azt gondolom, hogy az amerikai életforma nagyon különbözik a miénktől. Egy másik kultúra, és a magánélet védelme um, más hangsúlyt kap. Mi szerintem nem kezeljük ezt ilyen szigorú, mi érdeklődünk mások iránt. Faraon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 a kolléganőnek egy mobiltelefon problémája volt, ezért kellett, mennie, ezért kellett elmennie, de megnéztük ezt az ábrát, ami azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság, illetve Franciaország, ugye mi ezt a két országot képviseljük a kolléganővel, eléggé hátul vannak ebben a listában, ugye ráadásul ezek népes országok Európában, ráadásul az angol és a francia a leggyakrabban beszélt idegen nyelv is. Az első ábra az térképen azt mutatja, hogy jó irányba mozdulunk el, mozdultunk el 2013 óta. Tehát volt előrelépés Franciaországban is, illetve Franciaországban is, nem tudom, hogy, és Nagy-Britanniában is. Nem tudom, hogy csináltak-e regionális lebontást számomra, ugye én a Yorkshire Humber régiót képviselem Észak-Angliában, nem kell most a Brexit-tel foglalkoznunk, de már a régiók között is jelentős különbségek voltak, például a Brexit szavazáson és Ami engem érdekelne az az, hogy nyilván ott, ahol a nyelvet komolyan veszik, az idegen nyelvet komolyan veszik, azok általában igennel szavaztak a maradásra. Ez az én véleményem, így gondolom, eh, de ez egy kérdés is egyben, amivel el is érkezünk az Erasmus Plus-ig, és ez is egy olyan téma, amit én eh, nagyon komolynak tartok. Én 16-19 éves eh, fiatalokkal foglalkoztam parlamenti karrierem előtt, akik már nem járnak iskolába. Én azt szeretném, azt szerettem volna mindig, hogy eljöjjenek Európába, lássák Európát és találkozzanak a helyiekkel. Ugye ezt a, Nagy-Britanniában ezt a népességet gyakran munkásosztálynak nevezik, ugye általában a, az alján vannak a, a társadalmi piramisnak, és szerintem e- ebbe az irányba kellene nyitni a az Európai Uniónak, ugyanis hogyha látnák az Európai Unió mi mindenre képes, mi mindent ér, akkor valószínűleg megváltozna az ő hozzáállásuk is, de szerintem nem csak Nagy-Britanniára igaz, látjuk, hogy a nacionalizmus előre tör más országokban is, ezzel szembe fellépni, különösen olyan programokkal, mint az Erasmus Plus. Nagyon jó lenne, tehát azokat kell ilyen kedvezményekben részesíteni, azokat a társadalmi csoportokat, amelyek eddig nem részesültek, ilyesmiben köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha válaszolnál, akkor kérem röviden válaszoljon. A grafikonok, amelyeket látnak, a régiók jelenlegi helyzetét tükrözik, de regionális elosztást nem tudtunk mérni. Ami az Erasmus-t illeti, azt látjuk, hogy az Erasmusban résztvevők nagyon sokat tanultak, jobban értik az adott ország működését, és most próbáljuk az Erasmus programot úgy alakítani, hogy egyre jobban megfeleljen a jövő kihívásainak. Köszönöm szépen! Most pedig Melbárde asszonynak még átadom a szót két percben. Ami a nyelvi sokszínűséget illeti, most lettől fogok kérdezni. Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, van egy kérdésem, de egy hozzá ö, szólásom is lenne. a dolgokat én a kis nyelvek szemszögéből nézem, A lett egy kis nyelv, ha mondjuk az angolhoz, a némethez vagy az oroszhoz hasonlítjuk, és hogyha a szomszédos országokhoz hasonlítjuk, akkor ez egy balti nyelv, az indo-európa nyelvcsaládba tartozik. És amit még elmondhatok, az az, hogy ez a lett nyelv beágyazottsága a nyelvek um, családjában. A lett fiatalok akarnak tanulni nyelveket, de én aggódom amiatt, hogy a lett nyelv ki fog veszni előbb-utóbb sokan a fiatalok közül két-három órát az interneten töltenek naponta, és az internet nagyrészt angol tartalmat sugároz feléjük. Úgyhogy ami történik az az, hogy az angolt használják ezek a fiatalok napi szinten, és ez engem aggaszt, mert fennáll annak a veszélye, hogy az anyanyelvünk el fog veszni. Nagyon gyorsan történnek a dolgok, főleg a digitális korban, úgyhogy azon gondolkoztam, hogy vajon a szakértőknek mi a véleménye erről. A kérdésem az, hogy van-e erre vonatkozó tanulmány, kutatás, amely azt mutatja meg, hogy a digitális kor hogyan hat a kisebb nyelvekre. Van egy javaslatom is, Szerintem monitoroznunk kéne a kisebb nyelveket. Nem a legkisebbekről beszélek, a kis nyelvekről, amit akár milliók is beszélhetnek. Sajnálattal kell, hogy elmondjam, és én is támogatom a kis nyelvek megtartását, de a természetszerűleg a kis nyelvek eltűntek a történelem során is sokszor. Védeni kell a nyelveket, de a nyelvek organikusan működnek, hogyha használják, akkor fennmarad, ha nem használják természetes ö, módon, akkor eltűnik. Ez sajnálatos. A nyelvészek, a tanárok tanítják a lettet az egyetemünkön. Nagyon um, szeretnénk megőrizni ezeket a kis nyelveket is, de a nyelveket csak az emberek tudják fenntartani, akkor, hogyha a saját eh, nyelvüket ápolják és használják, akkor marad fenn. Úgyhogy az önök kezében van ez a kérdés. Wir hören noch einen Koordinator, Herr kisel Sie haben das Wort. Dankeschön. Deutsch úr, one in this house who cannot speak his... Én vagyok talán az egyetlen eh, ember, aki itt nem beszélheti az anyanyelvét, eh, és nem használhatja Ciprusnak az hivatalos nyelvét sem, amely EU tag, eh, illetve Ciprusnak az egyik hivatalos nyelvét, éppen ezért én most kénytelen vagyok görögül folytatni, ami ciprusi köztársaság másik hivatalos nyelve. Now, ε, σίγουρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κοινό χώρο. Köszönöm. Az biztos, hogy eh, nem beszélhetünk közös e- európai térségről Európában, hogyha nem teremtjük meg a kultúra és az oktatás egységes területét, és eh, ez nyelvek nélkül lehetetlen mégis oda kell figyelnünk akkor, hogy mit értünk multilingvizmus alatt. Ugyanis egyes nyelveket kvázi ránk erőltetnek, és fontosabbak, mint más nyelvek. Például a fordítás piacon is hány könyvet fordítanak le görögre, franciára, németre, amelyeknek az eredeti nyelve kisország nyelve, amennyiben közös európai kulturális térséget akarunk, akkor változtatnunk kell. Itt nem csak a piaci kell, hogy számítsanak, eh, hanem egy kulturális térség is kell, egy egységes kulturális terület, hogy eh, jobban eh, ki tudjuk egymással cserélni a gondolatainkat, illetve az emlékezeteink, emlékeinket. Le kell fordítani azt, ami eddig nem lett lefordítva. Érdemes lenne egy európai kiadóvállalatot létrehozni, amely támogatná a kis nyelveket, azért, hogy az ezeken, nyelven, ezeken a nyelveken megszületett könyvek is azok ténylegesen megjelenjenek nagy nyelveken. Ciprusnak hivatalosan két nyelve van, ugyanakkor a szomszéd nyelvet nem tanulják meg a polgárok. Ezért is támogatom én azt a kezdeményezést, hogy a szomszédnak a nyelvét tanuljuk meg általában nem ez alapján döntünk, olyan nyelvet olyan nyelvet tanulunk, amely a munkaerőpiacon hasznosnak tűnik. sind nicht alleine. Nincs egyedül. Az én második uh, idegen, vagy második anyanyelvem a uh, roma szintén nem uh, kap fordítást vagy tolmácsolást. Most folytatnám a következőkkel. Egy-egy percet adnék Ruiz de Vezának hogy feltegye a kérdést. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a mai előadóknak, ez egy nagyon érdekes téma. Természetesen, mivel egy olyan országba jövök, hogy nem csak, amelynek nem csak egy nyelve van, nálunk is meg kell tanulni egy idegen nyelvet, én ezt támogatom. Figyelembe kell venni azt is, hogy Spanyolországban a spanyolt beszélik a fiatalok, de előfordulhat a katalán, a gájégó, a baszk, aztán ott van az angol, és ideálisan még hozzá, hozzá lehetne adni egy második idegen nyelvet, például a franciát, a németet és a többi. Az aggodalmam az, hogy az oktatási rendszer, amiről a kolléga is beszélt, túlterhelt a nyelv tanulás kérdésében. Sokat beszélünk az Erasmus Plus-ról, de vannak másik lehetőségeink. Van a szolidaritási testület Európában, ez is támogatja azt, hogy egy másik idegen nyelvet tanuljunk meg kérem fejezze be, mondja az elnök. Tehát más lehetőségek is vannak, hogy egy másik országba elmenjen valaki, és megtanuljon egy új nyelvet, akár nulláról, hogyha nem tanulta meg azt a nyelvet az oktatási rendszerben. Szeretném összefoglalni a kérdéseket. Felveszem a kérdéseket, és utána válaszolni fogunk, aztán folytatjuk. Benjamin asszony. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság képviselőjének szeretném feltenni a kérdést. Spanyolországban nagyon gazdag a nyelvi örökségünk, nagyon változatos, de vannak olyan régiók Spanyolországban, ahol alapvető értékek sérülnek, mert a gyerekeket nem oktatják az anyanyelvükön, például Katalónia esete ilyen, Valencia autonóm közösségben, Baszkföldön, Galíciában, itt nincs lehetőség a kisgyerekeknek arra, hogy az anyanyelvükön tanuljanak. Hogyha a nyelvek európai napját ünnepeljük, akkor nem felejthetjük el az alapvető jogvédelmét, hogy a gyerekek a saját anyanyelvükön tanulhassanak az iskolában is. A spanyol alkotmány azt mondja, hogy a spanyoloknak joga és kötelessége, hogy megismerje a spanyol, de vannak régiók, ahol kétnyelvűségre van lehetőség, de vannak több millió olyan gyerek van Spanyolországban, akiknek nincs lehetősége arra, hogy a saját ö, nyelvükön tanuljanak, kivéve haza, spanyol. Köszönöm szépen. Boska asszony. Bocskar asszony. Én akkor tovább folytatnám az előző felszólalónak a gondolatát. Szerintem nem csak az lenne fontos, hogy mindenki az anyanyelvén tanuljon, és emellett például, hogyha kisebbségi közösségből származó beszélőről van szó, akkor megtanulja az államnyelvét de az is fontos lenne hogy egy ilyen többnyelvű környezetben a többség is megtanulja a kisebbségnek a nyelvét hiszen nagyon sok esetben mint mondtuk ez a kulturális eh, megértésnek és a kulturális együttélésnek a az egyik nagyon fontos eszköze. illetve egy másik gondolat hogy ugye az erasmus programban ha a diákok külföldre mennek az nagyban elősegti az ő nyelvtanulásukat illetve a kiejtésüket. én azt tapasztaltam hogy az is nagyon fontos lenne hogy autentikus tehát native speakerek jöjjenek el tantani nyelveket bizonyos iskolákba hiszen akkor válnak valóban jó beszélőké a diákok, hogyha hallják az eredeti nyelvet. Tehát nem mindig a diáknak kell külföldre menni, hanem a tanár is jöhet, utazhat más iskolákba, más országokba tanítani. Köszönöm. Nun, Herr Svea, Sie haben... Svea úr, egy percben. Hvala za besedo. Jaz prihajam iz Slovenije, jezik je... Eh, Köszönöm, én Szlovéniából eh, jövök. A szlovén nyelvet az kb. két millióan beszélik a világban. Eh, igazi csoda, hogy a nyelvünk túlélte azt, hogy az ország be van szorulva többi szláv országok, Olaszország, Magyarország és a német nyelv közé, tehát nagyobb nyelvek vesznek körben bennünket, és mégis fennmaradtunk évszázadokon keresztül befektetve az iskola rendszerünkben, és szerintem ez az első oka annak, hogy fennmaradt a nyelv. Most megnézve ezt a nagyon érdekes ábrát, ami az ön előadásában szerepelt, és az első idegen nyelvről szól, azt látjuk, hogy azok a kis országok, amelyek általában kis nyelvet is használnak, azok sikeresek, hiszen a környező nagy országok nyelvét könnyebben megtanulják ezt. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aborder le Köszönöm, én a soknyelvűséget politikailag köszön, közelíteném meg, és feltennék egy kérdést a bizottságnak. Az európai nyelv megünneplése, az európai nyelvek megünneplése eh, olyan körülmények között történik, amikor az angol dominál eh, sajnálatos módon a gyakorlatban nem e, érvényesülnek azok a nyelvi jogok, amelyekkel e, rendelkezünk. Az Európai Jogok e, Kartája azt mondja, hogy az Európai Uniónak többek között nyelvi sokszínűsége is van. A 158-as cikk azt mondja például, hogy az összes anyag jelenje meg az Európai Parlamentben minden nyelven az Európai Ombudsman is azt mondta, hogy a polgárok hozzáférése a saját nyelvükön a dokumentumokhoz az euroszkepticizmus elleni fellépés egyik eszköze. Az, hogy minden angolul hangzik el, az eh, nem csak a parlamenti munkát hátráltatja, hanem a demokratikus ellenőrzést is nehezebbé teszi. Honnan lehet, eh, hogyan lehet eh, lehetővé tenni a, ezt a munkát a polgárok szám, a képviselők számára, és hogyan lehet az intézményt rávenni a kötelezettségei teljesítésére. Herr Teutsch, ich glaube, Sie möchten gern antworten. Deutsch wer so noch? hogyha a nyelvi sokszínűségről beszélünk Európában, akkor az összes nyelvről szó van, a nagy nyelvekről, de az összes többi egyéb nyelvről, amelyek itt léteznek. Sok projekt van az Erasmus keretében is, a kisebb nyelvek ösztönzésére. A regionális nyelvek esetében nagyon jó projektek voltak tavaly, azt illetően, hogy hogyan is működik jól a különböző nyelvek tanulása, például Spanyolországban, Valenciában, Katalóniában, Baszkföldön remek működő példák vannak erre, hogy az adott projekteket az egyes tagállamok hogyan hajtják végre, hát ez az adott ország helyzetétől függ. Minden nyelvet támogatunk, a kisebb nyelveket is támogatjuk, és ez nagyon fontos. Bocskorasszony mondta, ugye itt a tanárok mobilitása nagyon fontos az Erasmus keretében, ez megvalósul, ez egy fontos része az Erasmusnak, és továbbra is ösztönözni óhajtjuk ezt. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm Lomova asszonynak és Tojcs úrnak prezentációikat, beszámolóikat, köszönöm. Köszönöm a koordinátoroknak is. És most tovább lépünk, elbúcsúzom a vendégeinktől, remek, hogy ellátogattak hozzánk, köszönjük. Most pedig következzék a fordítói központtal kapcsolatos vita. A napirend következő pontján szerepel tehát egy vita az EU intézményei részére létrehozott fordítóközponttal, és ezzel kapcsolatosan szívesen üdvözlöm a fordítói központ igazgatóját, Benoit Vitale urat. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Képviselő, hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, ezen a héten van az Európai Nyelvek Napja, egy általános bemutatása után az Európai Fordítók Központnak, és különösen... Bitte verlassen Sie, bitte verlassen Sie Elnök, kérem csendben hagyják el a termet, hogy tovább ülésezhessünk. Köszönöm szépen. Je disais donc après une... Tehát Miután általános bemutatását megtartottam az Európai Unió intézményei fordító központjának, különösen a 2018-as költségvetési évet, illetően bemutatom erősségeinket, gyengeségeinket és esélyeinket. A fordító központot 25 éve alapították, ez egy európai központ, luxemburgi központtal, saját forrásokkal rendelkezünk, amelyek kizárólag a szolgáltatások kiszámlázásából adódnak, tehát nincsenek szubvencióink 2018-ban. 138 tisztviselőnk volt, és uh, határozott idejű alkalmazottunk, és 23 szerződéses alkalmazott. A központnak négy részlege van, több mint 100 fordítónk van, akik 24 nyelvre fordítanak Miért is hozta létre a jogalkotó ezt a központot? Nos, a rendeletben az szerepel, hogy a központ biztosítja a szervek működéséhez szükséges fordítási szolgálatokat, és ez az egyetlen specializált központ, amely lefedi a fordítási igényeket az EU területén működő szerveknek, és mindez a racionalitás jegyében történik. Tehát a jogalkotónak az volt az elképzelés, hogy méretgazdaságot valósítson meg, hogy ezt az 552 nyelvi párt kezelni lehessen, hogy ne legyenek rejtett költségek, ne legyenek mini fordítási szolgálatok, és ne legyen több száz tender kiírás. A feladataink tehát több rétűek. Egyrésztről segítenünk kell az ügyfeleinket, hogy minden egyes polgárnyelvén kommunikálni tudjanak, és fordításokat, más nyelvi szolgáltatásokat végzünk ügyfeleink részére. Megkönnyítjük a hozzáférést a nyelvi szolgáltatásokhoz, és technológiákat is létrehozunk nyelvi területen megfelelő szolgáltatásokkal Jelenleg 107 ügyfelünk van, 67 ügyfelünk van az EU szervei és intézményei között, többek között az Európai Állam ügyészség is közénk tartozik, vagy akár az Európai Munkaügyi Szövetség. Néhány számadat. A költségvetés büdzséje 45 millió euróra rúg, 2018-ban 44 milliós struktúrás 3 milliós struktúrás deficitet könyveltünk el, egy tartalék alapból fedeztük ezt 412 ezer oldalt hoztunk létre, 369 lefordított, 1000 lefordított oldalt, 672 munkanapot terminológiai szinten, vannak külső fordítóink is, ezen alapul ugyanis a modellünk, fontos lektori szolgáltatásaink is vannak az ügyfelünk által fizetett átlagár 68 euró oldalanként, ez 16%-kal kevesebb, mint a díjszabási ár, mert a díjszabási politikánk figyelembe veszi a fordítási memóriák használatát, és ez csökkenti ezt a díjszabást. Persze a lefordított oldalak árának alakulása tükrözi a nyelvi helyzetet, a személyzetünk alkalmazkodott a változó helyzethez. Láthatják, hogy 2010 óta a személyzetünk száma csökkent, most már 183 tisztviselőnk van, vagy határozott idejű szerződésünk, szerződésesünk, és egy kis dián megmutatom, hogy milyen eltérő az ügyfelek részére szolgáltatott fordítói oldalak száma. Vannak kis ügyfelek, akiknek szükségük van a szolgáltatásainkra, akik nem, tudnak, nem tudnának magánpiacon olyan szolgáltatásokat találni, amiket mi ajánlunk. Talán az alelnök asszony szemére lett érdekes ez a slide. Láthatja, hogy az angol, mint forrásnyelv nyelv 90%-ot tesz ki azon szövegeket, illetően amelyeket le kell fordítanunk. Sajnos a lettet nem tudom itt megjeleníteni ezen a diagramban, hiszen ez nagyon vékony, egy icipici százalék arányú, egy százalék alatt van jóval. Fordítunk nem európai nyelvek felé is, 3 ban körülbelül, ez 11 ezer oldalt tett ki a tavalyi évben. A gazdasági modellünket illetően, tehát a bevételeink kizárólag a kiszámlázott munkákból származnak, az externalizáció az alapelvünk, jelenleg 86%-et szervezük ki a munkáinknak, ez negyedét teszik ki a büdzsénknek, 11 millió évente ez, és lektorálják 100%-ig belül ezeket a munkákat, az elengedhetetlen 24 nyelvi csapatunk van, kis nyelvi csapatok is, amelyek a sürgős vagy bizalmas fordításokat végzik, és persze lektorálják a külső leglefordított szövegeket fordítási memóriákat, automata fordítást, terminológiai adatbázisokat is használunk, valamennyi fordítunk használja ezeket a rendszereket. Nagyon sok területen dolgozunk, hiszen európai ügynökségek az ügyfeleink, tehát az gyógyszerek, élelmiszerbiztonság, vasút és a többi mm és az Európai Bank, Hatóság Bank ellenőrzési hatóság is ehhez járult régében. A fő szolgáltatásunk a fordítás, a terminológia, a videók feliratozása. Az a fontos, hogy a lehető legkönnyebb legyen a fordítás a weblapok esetében. Itt van a legtöbb erőfeszítés az ügyfelénk felé. A minőségbiztosítás az egyfajta hozzáadott értékünk. Ugye a tobozás esetében is és van egyfajta dinamikus átosztályozásunk a rendszerben, olyan fordítókat kiiktatunk, akik rossz minőségű munkát végeznek. Aztán van persze egy előkészítő munka, van egy nyomonkövetés a minőség biztosításával, illetve az ügyfél elégedettség mérésével. Aztán az IAT-t kezeljük a legnagyobb terminológiai adatbázist, amely nyitott az mindenki előtt. A többnyelvűség lehetővé teszi a polgárok számára, hogy fő szerepet játszanak ezekben a folyamatokban. Mi egyfajta facilitátori szerepet játszunk, és egy nagyon hatékony munkaszervezést valósítottunk meg. 2019 elején auditált minket a bizottság szolgálata, és szerintük szolgáltatásaink megfelelőek, hatékonyak, költséghatékonyak. A fő szervezési elvünk a feladatok erőteljes automatizálása, specifikus algoritmusok felhasználásával, és az, hogy rendszeresen használjuk a fordítói memóriákat. A neuronális automatikus fordítást is használjuk erőteljes mértékben a központnak dolgoznia kell gyengességein. Melyek is ezek a gyengeségek? Kihagyjuk az erősségeket, nézzük meg most a gyengeségeinket. Az ügyfeleinknek az a benyomásuk, hogy drágán fizetik meg azt a fordítási szolgáltatást, amelyet szinte ingyenesen megkaphatnának, ugye a Google, a Double e-translation-t valamennyien ismerjük. Aztán nagyon magas struktúrás költségeink vannak, Luxemburgban van a székhelyünk, ugye fontos a munkatársak statutuma is, és a költségvetési rendelet kötelezettségeinek betartása a különböző nyelvi rendszereket egyelő módon kell kezelnünk, ugyanazon az áron összes nyelv esetében, ami nem így van a külső piacon. A, az egyes ügyfeleink külső szolgáltatásokhoz nyúlnak, noha a rendelet szerint a fordítási szolgáltatások a működéshez szükségesek a fordítási szolgáltatások, ugye itt a fordítás értelmezéséről van szó, itt írásbeli területen való nyelvi szolgáltatásokról van szó bővebb értelemben, és ez azt eredményezheti, ha így értelmezzük, hogy ugye a mesterséges intelligencia belépésével a szokásos fordítási folyamatok megváltoznak, ugye az előkészítés, fordítás, minőség, ellenőrzés, ott a fordítás, fordítás szó az kiiktatódik, mert automatikus fordítás történik, így az ügyfél ezt úgy értelmezheti, hogy a fordítógép az nem fordítást jelent, én fordítógépet használok és externalizálok, és csupán és az externalizálom a lektorelest, és a fordító központot nem kapcsolom be. Elnök úr, még egy percet adjon nekem, mit is lehet most tenni. Hatékonyságunkat ugye tovább kell növelnünk, ugyanakkor teljes átalakulásban van a fordítói központ. Kommunikációs fellépéseket valósítunk meg az ügyfeleink körében, de még tovább kell lépnünk. Két opciónk van. Ugye itt a fordítási szolgáltatások helyett nyelvi szolgáltatásokat kell kínálnunk az írás beliség területén. A bizottság foly, megvalósíthatja ezt a módosítást, és a, ez a helyettesítés tehát egy értelmező magyarázattal jár majd együtt az minket létrehozó rendeletben. Az új ügynökségek nem szerepelnek az alapító rendeletben, és ennek módosítására lenne szükség. Szükséges a kritikus tömeg elérése, hogy a strukturális költséget fedezni tudjuk, ugye 552 nyelvi pár van, vannak nem kiszervezhető szolgáltatások, költségek, Fontos, hogy megkapjuk a szükséges forrásokat, hogy az ügyfeleink továbbra is többnyelvűségi politikájukat meg tudják valósítani, ahogyan a bizottság említette abban a levélben, amelyet 2018-ban intézett a fordítóközpont igazgatójához. Köszönöm. Monsieur Vitale. Köszönöm, Vitale úr. Kedves kollégák, igen, csak szorít már minket az idő tolmácsainknak ugyanis hamarosan el kell minket hagyniuk, nagyon rövid az időnk, ha kérdéseket óhajtanak feltenni, és aztán nagyon röviden kell fogalmaznunk, készíthetünk felszólalói listát, várom, hogy ki óhajt szólásra jelentkezni. Nem látok szólásra jelentkezőt, egy valakit mégis. Herr Slavakov? Slavakov úr, tessék, egészen röviden kérem. Уважаеми <clears throat> господин председател, уважаеми колеги. Köszönöm, kedves kollégák, elnök úr, Vitali úr, Vitale úr. Nagyon figyelmesen hallgattam az előadását. Az ön feladata, az önök feladata az, hogy segítsenek az intézményeknek fordítási munkák elvégzésével. Én tudom, hogy önök nagyon sok európai ügynökséggel működnek együtt, akik önökre bízzák magukat, önök számára fontos a minőség. Az Európai Unió szerződése szerint a kulturális és nyelvi sokszínűséget elő kell mozdítani, de önök azonban nem csak ilyen nyelvektől fordításával foglalkoznak, milyen más nyelvekkel foglalkoznak, milyen százalék ez a munka. Én az ECR frakció nevében próbálom körbejárni ezt a témát, mégpedig költségvetési szempontból és az önök anyagát nagy figyelemmel fogom megvizsgálni. Uh, I have one comment and, and... Szerintem csak egy megjegyzésem vagy kérésem van. Amikor önök fordítanak a parlament számára, jó lenne, hogyha konzekvensen uh, használnák a politikai pártok uh, rövidítéseit. Elég sokan újak vagyunk. Az EPP és a PPE-ről én eredetileg azt gondoltam, hogy ez két különböző párt. Tehát kérem, hogy legyenek eh, konzekvensek, a konzekvens eh, hozzáállás az nagyon sokat segítene nekünk. Van egy komoly kérdésem is azonban, önök eh, hajlandóak -e jelnyelvi tolmácsolással is foglalkozni, nem tudom, hogy önök hogy fogják ezt elérni, hogyha jön egy siket képviselő is. Monsieur Vitali, please short message. merci, Monsieur le Président. Oui, alors, le rôle... Köszönöm, eh, elnök úr. Mi fordítást végzünk, ami szövegfordítást jelent, eh, tehát eh, a jelnyelvekkel mi nem foglalkozunk. Lehet, hogy később ezt a feladatot megkaphatjuk, de most ez nem a mi dolgunk ami a jelnyelvi tolmácsolást, fordítást illeti, ez valójában tolmácsolás inkább, tehát a tolmács igazgatóság végzi ezt. Köszönöm. Ich sehe keine weiteren Fragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann További kérdést nem látok, kedves kollégák, úgyhogy le is zárom az ülést, és 15 órakor újra üdvözlöm majd Önöket itt a termünkben. Nagyon köszönöm tolmácsainknak. Később találkozunk, kellemes ebédszünetet.